Good morning. Jó reggelt kívánok! Elkezdjük az ülésünket. Kérem mindenki üljön le, foglalja el helyét. Az első napi rendi pont a koordinátorok tegnap délután ülésének eredményei. Az első kérdésben a koordinátorokat informáltuk az első meghallgatásról az idén, a európai polgári kezdeményezésről. Február 17-én háromkor tartjuk ezt meg, és már vannak anyagok is, illetve körbeadtuk azokat a dokumentumokat, amelyen mindenki kérheti a résztvételét, és az ENVI a szakbizottsággal, amely a meghallgatásban illetékes, egyeztetjük már a időpontokat. Kaptunk már válaszokat ezekre a kérdésekre, és reméljük, hogy ezt a következő órákban be tudjuk fejezni, és ilyen módon sikerül a PETI szakbizottságnak nyújtott helyeket betölteni. A második kérdés a webportál, amelyről a szakbizottságunkban fogunk szavazni, a koordinátorok számára egy menetrendet mutattam be a 2012 óta zajló munkáról, a kommunikációs eszközzel, amely reményeink szerint az állampolgárokkal való kommunikációt segíti majd elő, és um, sikerül majd a politikai pártok kommunikációját is javítani, és sikerül majd a előkészítő munkát befejezni, tökéletesíteni, és így biztosíthatjuk, hogy a következő ciklusban ezt a fontos eszközt a szakbizottsági tagok használhatják. Tehát az előttünk álló néhány hétben igyekszünk felhasználni ezt a lehetőséget, és mindazok felszólalását, akik hallották a hangjukat, figyelembe vesszük, és azt remélem, hogy így sikerül majd még ebben a ciklusban lezárni a munkát. Következő napi rendi pont, a hármas napi rendi pont, a Jár és Bostináru koordinátor kollégáim egy jelezték Abili szándékukat, hogy Vellett főtitkárnak egy levelet fognak írni annak érdekében, hogy a szakbizottságunk munkáját javítsák, és a koordinátorok tudomásul vették ezt, anélkül, hogy olvasták volna ezt a levelet, illetve támogatnák ezt, hiszen csak a két aláíró levele lesz ez, de ennek ellenére mindenki megkaphatja a levelet, elolvashatja, de a két aláíró jegyzi ezt a levelet, nem az egész szakbizottság. Ami pedig a két maradék na, plenáris illeti, hamarosan mindenki megkapja a napirendet annak érdekében, hogy előzetesen rábólíthassunk, illetve a koordinátorok elfogadhassák ezt. Aztán Bostináru, Paska és Szalavrakos kollégák kérésére a koordinátorok többséggel úgy döntettek, hogy a 1002-2013-as petíciót befogadhatatlannak tartják. és Ináki kollega pedig azt kértem, hogy a 866-2013-as petíciót nyilvánítsuk befogadhatónak, és a Fernández Inaki kollega kérését támogatták. A Frontexről, az Európai Ombudsman speciális jelentése Frontexről, ez volt a hatos napi rendi pont. A szakbizottsági elnökökhöz kéréssel fordultunk, de ez nem járt pozitív eredménnyel, tehát a szakbizottsági elnökök értekezlete nem támogatta a mi megkeresésünket. Oken kollega kérésére a koordinátorok úgy döntöttek, hogy megkezdik az eljárást ezen jelentés előkészítés érdekében. Ami pedig a sürgősségi eljárásokat illeti, már a múlt hónapban megkaptuk ezekre az engedélyeket, és a koordinátorok többsége írásos eljárásban fogadta el a sürgősségi eljárás alá tartozó dokumentumok listáját, és ma négy új további sürgősségi kéréssel is foglalkozunk, ezt a zöldök nyújtották be. Ezzel kapcsolatban azonban a koordinátorok írásos eljárásban péntekig döntenek. Ezen felül pedig egy levelet is megkaptunk, melyet Barnier biztos küldött nekünk, és ez a marakesi szerződés ratifikációjáról szól, hiszen ebben a ratifikáció során a mi szakbizottságunk kult szerepet játszott, és szorosan együttműködtünk a bizottsággal és bárnyi biztossal. Ezt a levelet mindenki megkapta, nagyon hasznos lehet, hiszen ez a dokumentum a legújabb információkat juttatja mindenki számára a helyzetről, a petíciók számáról, és ilyen módon betekintést ad a munkánkban, a munkánk jelenlegi állapotában. Másban nem döntöttünk, hogyha senki se kéri a szót, akkor ezzel a koordinátorok megbeszélésének eredményeit elfogadottnak tekintjük. Úgy tűnik, hogy senki se kéri a szót, tehát a napi rendet, illetve a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. For this which was requested by Salavrakos and yes. Just me one moment. We are checking allora possiamo passare al punto successivo. Lépjünk is már is tovább a napi rend következő pontjára. Ez pedig nem más, mint a szavazás. Három dokumentumról szavazunk. Az első dokumentum, melyről szavazunk, a 2013-as éves jelentés az uniós polgárságról. Szalabrakos kollega a jelentéstevő, is. nézek is rá, kérdezem, hogy fel szeretne szólalni a szavazás előtt. Szalabrakos kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony, én csak köszönetet szeretnék mondani valamennyi kollégának, ugyanis úgy gondolom, hogy olyan szöveget dolgoztunk ki, amely mindenki, vagy legalábbis sok frakció által vállalható. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szalavrakus kollega. Akkor megnyithatjuk a szavazást. A 2013-as éves jelentés az uniós polgárságról. Bostinaro suggests to check the machines. Bostinaro kollega azt javasolja, hogy ellenőrizzük le a szavazógépeket. Hát akkor ellenőrizzük le. Close the vote. Lezárom a szavazást, a fiktív szavazást, az ellenőrző szavazást, a gép ellenőrző szavazást. 18-an vagyunk. Jó volt ez így akkor? 18-an vagyunk, nem igaz? No. We are more, more than 18. Hát több mint 18-an vagyunk. Valakinek, valaki nem szavazott. Na, akkor meg vagyunk 20 Jól van, akkor elkezdhetjük. Kezdjük egyes kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. A második részről külön szavazunk. A második részről szavazunk mellette. Ellenem. Tartózkodott -e valaki. Ha jól látom, elutasítva. De lássuk. Ellenőrizzük ezt le. Tehát a más a hármas kompromisszum második részéről ellenőrző szavaz, szavazást tartunk. Bocsánat, a 44-es módosítóról szavazunk ellenőrzésképpen. Lezárom a szavazást, melyet az előbb meg is nyitottam. It was rejected. Elutasítva, valóban elutasítva. Négyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 34-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elutasítva. 35-ös mellettem, ellenem tartózkodás elutasítva, 36-os mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 38. kitámogatja, Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 39. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49 kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott el valaki, elutasítottuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 kitámogatja, kiszavaz nemmel, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 53-as, két részben. Első rész. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Második rész. Mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 56. Mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 58 mellette, ellene, tartoskodás elutasítva. 57 mellette, ellene, tartoskodás elfogadva. 59-es mellette, ellene, tartoskodás elfogadva. 60-as mellette, ellene, tartoskodás elfogadtuk. 61 mellette, ellenem, Tartoskodás. elfogadtuk. 62-es mellettem, ellene, Tartoskodás. elfogadtuk. 64-es szóbeli módosítóval. Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem. Akkor ez ilyen módosított formában 64-es mellettem, ellenem. Tartoskodás. Elfogadtuk. 70-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 71 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 72-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 73-as mellettem, ellene, tartózkodás, Hát ezt le kell ellenőrizni. 73-asról megnyitom a szavazást. He's rejected nine. 9-9 ellenében két tartózkodással elutasítva. So, amendment 74. es mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. 77 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. 78 mellette, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 81-es két részben első rész. Mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 82-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 83-as szóbeli módosítóval Ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Senki sem. Akkor most két részben szavazunk róla. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es módosító ki támogatja, ki ellenzi tartózkodott-e valaki elutasítva. 85-ös mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 86-os két részben, első rész mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki? Nem látom ezt jól, tehát a második részről megnyitom az ellenőrző szavazást. it was clear. pedig világos volt, elfogadtuk. 15-5 ellenében elfogadtuk. Egyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellettem, mellette tehát, ellenem, tartózkodott-e valaki elutasítva, nyolcas mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes, szóbeli módosítóval. Ellenzi valaki a szóbelit? akkor szavazhatunk a tízesről. Mellettem, ellenem, tartoskodott e valaki? Elfogadtuk. Tizenegyes mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 15. Ki támogatja, ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk. 16-os szóbeli módosítóval. Ellenzi valaki a szóbelit? Szóbelit? Akkor a 16-os mellett ellen tartos. Nem világos. Ellenőrizik ezt le. Elektronikus módon a 16-osról szavazunk. 15 to 6 has been approved. 15 hat ellenében elfogadtuk, 18-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 19 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as szóbeli módosítóval ellenzi valaki a szóbelit, akkor szavazunk a 20-asról mellettem, ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 21. Két részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Második rész, mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 két részben, első rész. Mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk, második rész. Mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os, mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. És most, kedves képviselőtársaim, a végszavazás következik az elektronikus gépezet segítségével. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Great success for Mr. Salavarakos. Salavarakos úr nagy sikert könyvelhet el 21-0 ellenében. Elfogadtuk a jelentést. Köszönjük nagyszerű munkáját, Salavarakos kollega. Passiamo alla relazione most pedig az éves jelentés a Petíciós Bizottság 2013-as éves tevékenységéről. Valásza a kollega a jelentéstevő kéri a szót, nem? Ilyen módon kis levegőhöz jutok, és már is elkezdjük a szavazást. Rapporto quindi sulle attività della Commissione még egyszer mondtam, tehát a Petíciós Bizottság 2013-as évi tevékenységéről szóló jelentés. 23-as módosító kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodott, nem volt világos. Chiudiamo la votazione. 17-4 e era... 17-4 világos volt, de nem láttam kellőképpen. Elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 25 mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette ellene kitartózkodott, hát ez nem világos, kedves kollégák, emeljék fel a kezüket, láthatóvá téve a szavazatokat, megnyitom a 26-osról tehát a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 ellenében, hát ez nem tényleg el lett fogadva. Úgy tűnik, hogy nem kellőképpen tudom levezényelni ezt a zenekart, és nem kellőképpen emelgetik a kollégák a kezüket. Lássuk a következőt, a 4A-hoz rendelt módosítót, 4A bekezdéshez, ugye ez egy kompromisszumot is tartalmaz bocsánat, mondja az elnök, a 27-esről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. És most, és most jön egy szóbeli módosítóval, egy módosító 4A újhoz. Szavazunk erről a szóbeli módosítósról, hogyha senki nem ellenzi a szóbeli módosító tényét, mellettem, ellenem Tartózkodott-e valaki? Ezt elfogadtuk. 29-es, szintén szóbeli módosítóval kiegészítve, ellenzi valaki a szóbeli módosítót? Nem. Ki támogatja 29-est? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 29-es módosító két részben, első rész. Nem, nem mondja az elnök, nem. Elnézésüket kérem, itt egy hiba csúszott be. Hiszen a 29-esről három részben kell szavazni. Nem és nem. Rosszul állították össze a szavazólistát. voltak éppen 29-es. Egy módosítod de három részben. Az első részről szavaztunk az imént, most a második részről fogunk szavazni. Rendben van így? Tehát második rész, támogatja valaki, -e valaki. Kitartózkodott, elutasította. 29-es harmadik rész mellettem, ellenem. tartózkodott e valaki? Elutasítva. 30-as mellette, ellenem elfogadtuk 31-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk 32-es mellette, ellene, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 34-es mellettem, ellenem, tartózkodott a valaki, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodott a valaki, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellettem. Ellene. tartoskodott e valaki? It is not clear, nem világos, tehát ellenőrizzük ezt le elektronikus módon, megnyitom a 40-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. 10-11 ellenében elutasítva. 41 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás, hát ellenőrizik ezt le, tehát a 43-asról szavazunk elektronikusan, 43-as. Close the vote. Lezárom a szavazást. 21 -e mellette. 44-es. Annyira világos volt, de mégsem láttam. 44-es tehát mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 45, két részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. Elfogadva, bocsánat, elfogadva. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 46 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 19-es a szóbeli módosító, ellenzi ezt valaki, hogyha nem, akkor mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 48-as három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva. Elfogadva sajnálom elnézést. 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 60 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás. Nekem ez nem világos, leellenőrizzük. 67-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhat mellette négy ellen egy tartózkodás elfogadva. Egyes módosítás mellette ellene tartózkodás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 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 19 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végső szavazás, zárószavazás elektronikusan. 18 mellette, három ellene. Elfogadva. Köszönöm, Vanessa úr. Now the last vote. Utolsó szavazás. A görögországi tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. Idodáit úr szeretne szót kérni, nem? Akkor megnyitjuk a szavazást. Amendment 1. Egyes módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ötös technikai javítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos szóbeli módosító. Ellenzi valaki, nem? Akkor mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes szóbeli módosító ellenzi valaki, nem? Akkor mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es szóbeli módosító. Ellenzi valaki, nem? Akkor mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es szóbeli módosító két részben. ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Nem? Akkor szavazunk az első részről mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, Eleven, second part. 11-es második részről van szó. A 11-es módosító második részéről. A második részről szavazunk, magyarázza az elnök asszony. We voted the first part. Az első részt megszavaztuk. Éppen most szavaztunk az első részről, igen. Most pedig a második részről szavazunk. Az első részt elutasították, most a második részről szavazunk. Akkor kérem, használjuk a, az elektronikus szavazókártyákat, tehát második rész, 11-es módosító. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 2 ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás. Le kell ellenőriznünk a géppel. 13? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os szóbeli módosító két részben. Ellenzél valaki a szóbeli módosítót nem, akkor első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es szóbeli módosító. ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót? Igen, nekem van egy kifogásom. Vorrei rinunciare. Ezt a módosítótól szeretnék visszalépni, hiszen vannak olyan okok, amelyek alapján helyes volna visszavonni ezt a módosító indítványt. Köszönöm szépen. Köszönöm Baldini kollégát, tehát ezt a módosítót visszavonták. Óken kollega módosítájáról szavazunk, tehát a benyújtott módon ki támogatja a 17-est, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 18 est visszavonták. 19-es, egy szóbeli módosítóval, ellenzi -e valaki a szóbeli módosítót Senki sem. 19-esről szavazunk, mellette ki van, ellene ki van, Kitartoskodott elutasítottuk. 20-as, mellette, ellene, tartoskodás, elfogadtuk. 21-es, ki támogatja, ki ellenzi, kitartoskodott, elfogadtuk. Végszavazás. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Chiudo la votazione. Lezárom a szavazást egyhangon 22 mellette, nulla ember ellene, teljes egyhangúsággal elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevő kollégának. És így lezártuk a szavazást. Ahogyan tegnap ezt már sejtettük, sikerül a görög környezetvédelmi miniszterrel találkoznunk, akinek már is megadjuk a szót, megadom, tehát Liokas miniszter úrnak a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A görög környezetvédelmi minisztérium képviselője vagyok, és a miniszter úrnak a munkatársa. Szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy ellátogathattam ide meghívásuk nyomán a szakbizottság ülésére. Arra fogunk kísérletet tenni, hogy az önök döntését végrehajtsuk, figyelembe véve a hulladék gazdálkodás területén Görögországban folyamatban lévő dolgokat. Az biztos, hogy a hulladék gazdálkodásnak ez a területe hagy kívánni valókat maga után Görögországban, és ennek mi tudatában is vagyunk. Azt kívánjuk biztosítani, hogy minden fogyasztó megfelelő működő képes hulladék gazdálkodási rendszerben ártalmatlaníthassa a hulladékát. Ezzel kapcsolatban voltak már erőfeszítéseink, ezek eredményre is vezettek, van egy stratégiai tervünk is a problémák megoldására és a terület gördülékeny működésének biztosítására, a terület átalakítására és a közösségi jogszabályok végrehajtására. Mindez egyébként közismert. Jelenleg országunkban nem tartják be az irányelv szerinti hierarchiát, tehát jelenleg a hulladéknak a 80%-át hulladék lerakó helyeken, depóniákon helyezik el. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy sok ellenőrizetlen vagy illegális szemét lerakó hely is van az országban, és sokszor ezeknek a működése szankció nélkül marad. Miért nem tartották be Görögországban az elmúlt években az előírásokat? Ez arra vezethető vissza, hogy nagyon sok illegális hely van. 2005. októberében az Európai Bíróságnak volt Görögországban szemben egy ítélete, és az illegális szemét lerakó helyek ellen ennek az ítéletnek a nyomán egy széles körű intézkedés sorozat lett indítva, és megkíséreltünk olyan hálózatot felállítani, amely biztosítja a szemét lerakó helyek szabályszerű működését. Mindez oda vezetett, hogy a 3036 szemétlerakó hely, illegális szemétlerakó hely nagy részt lett zárva, és most már csak kevés ö, működik. Összességében 70 szemétlerakó hely van, ezek mind szabályszerűen vannak kialakítva, megfelelnek a vonatkozó előírásoknak. Mi azt szeretnénk, hogy 2014-ben valamennyi görögországi szemét lerakó hely szabályszerűen kezdje meg működését, vagy legyen biztosítva az ő működésük szabályszerűsége legkésőbb 2015 első felében. Ugye ez a, a szemét lerakás, a deponálás az a irányelv szerinti hierarchiának a legalsó szintje. Nekünk van egy hulladék gazdálkodási tervünk is, ennek a végrehajtását elkezdtük. Már tegnap A témban volt egy nagy tüntetés, ahol is a hivatalnokok tiltakoztak, a tisztviselők tiltakoztak ennek a tervnek a szelleme és betűje ellen is, illetőleg a vonatkozó hulladék gazdálkodási törvénynek az előírásai ellen is tiltakoztak. E gazdálkodási terv nyomán ugyanakkor minden meg fog változni, az irányelvben felállított rangsorrend az be lesz tartva, a hulladék keletkezésének elkerülésére helyezzük a hangsúlyt, és az újrahasznosítás, illetve az újrafelhasználás, valamint az energetikai célú újrahasznosítás is előtérbe fog kerülni a nemzeti hulladék elkerülési terv pedig a kiteljesedés előtt áll, a regionális hulladék gazdálkodási tervek pedig a nemzeti keretterv alapján lesznek végrehajtva. Engedjék meg, hogy néhány szempontról beszéljek, és olyan fontos témákról, amelyek jól mutatják, hogy a gyakorlatban nem mindig teljesül a terveknek a végrehajtása, és a gyakorlat sok mindenen változtat. 15 hulladékfeldolgozó mű van Görögországban. A vonatkozó szerződések azt irányozzák elő, hogy az elkövetkezendő fél évben további öt hulladék hasznosító mű fog épülni. Ezzel kívánjuk a hulladék hasz, újrahasznosítását az országunkban elősegíteni. Annak érdekében is történtek intézkedések, hogy az iparág képviselőivel önkéntes alapon megállapodások szülessenek a hulladék termikus, tehát hőtermelési célú újrahasznosítását elősegítendő. És ezen a héten egy miniszteri rendelet tárgya lesz egyébként a hulladék termikus célú újrahasznosítása. Ezzel kapcsolatban indult egy kísérleti projekt is. Ennek keretében különböző kutatási intézkedésekre kerül sor. Annak érdekében, hogy az újrahasznosításra vonatkozó éleírások jobban érvényesülhessenek a gyakorlatban. Köszönöm szépen a figyelmüket, ha konkrét kérdéseik vannak, szívesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm, itt van nincsen itt a petíció aláírója, tehát Kikasz úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy perc. Természetesen nagyon kevés. Mit is lehet elmondani egy percben? Legfeljebb csak azt tudom megismételni, amit elmúlt alkalommal már elmondtam. Már az elmúlt alkalommal is volt lehetőségem meghallgatni az európai parlamenti képviselőket, és ők úgy gondolom, hogy nagyon habozva hozták meg a döntésüket, legalábbis legutóbbi alkalommal ez volt az én benyomásom január 21-én, amikor a szubszidiaritási elv kérdésében kellett dönteni. Én igazából csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a szubszidiaritás elve tulajdonképpen a hatásköröknek és az illetékességeknek a felosztásáról szól, és azt kívánja meghatározni, mennyiben a tagállamok, illetve mennyiben az Európai Unió szerveinek a feladata egy bizonyos intézkedésnek a meghozatala. Ebben a kérdésben nincsen kizárólagos hatáskör, legfeljebb abban az esetben, hogyha az előirányzott intézkedések nem érik el a célukat, tehát a hulladékgazdálkodás területén. Ha tehát a tagállamok a hulladékgazdálkodás területén a kitűzött célokat nem érik el, akkor meg kell vizsgálni az Európai Unió területén hozandó intézkedések esetlegesen jobb eredményhez vezetnek-e most le kell zárnia a hozzászólását, mondja az elnökasszony. Természetesen aztán van a megelőzésnek, a prevenciónak az elve is, és emiatt vagyunk itt, erről kellene tulajdonképpen beszélni. Egész egyszerűen arról kellene gondoskodnunk, hogy az ökológiai és gazdasági tényezők vételre kerüljenek. Sajnos kevés az időm, nem tudok továbbiakban érdemben a témához hozzászólni. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το ταξίδι που έκανε στην Ελλάδα. Köszönöm a szakbizottságnak, hogy a görögországi delegációs út arra sort kerített. Hoztam fotókat is önöknek, de én csak annyit kívánok most elmondani, hogy tulajdonképpen a kafkai pernek a díszleteit láthatjuk, amikor Európába jövünk, úgy tűnik, mintha minden úgy működne, hogy a perben. És nehezen hoznak az igazságosság és az igazságtalanság között egy igazi döntést. Ezt látom saját szemeimmel. A katasztrófát okozók gyakorlatilag büntetlenül maradnak, és a bizottság ezt szentesíti Elismer ugyan a bizottság, hogy itt bajok történtek, de a büntetlenséget ez már nem érinti. Itt hatalmas problémákról van szó, és az, amiről itt konkrétan beszélünk, az csak a nagy problémáknak egy szelete. Remélem, hogy ez a következő választásokon is majd szerepet fog játszani ez a kérdés. Köszönöm a látogatásukat, remélem, hogy a büntetlenség nem fog tovább erős fönnmaradni. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan fogalmazott. Sajnos, sajnálom, hogy nem elégedett eh, meg az önnök biztosított idővel, de ez napi renden kívüli idő, és látni kell, mint hogy itt voltak az állampolgárok, egy elő nem irányzott eh, programpontként irányoztuk ezt be a programba, és ezzel mintegy az állampolgárok irányába nyitottunk. Most pedig a szakbizottság tagjainak adom meg a szót. Először Kautis kollégának is kérem, hogy ne beszéljen hosszabban, mint egy percig, ha lehet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Őszintén szólva nem igazán értem, hogy itt milyen fajta eljárást folytatunk. Meghallgattuk a minisztérium képviselőt, meghallgattuk a petíció beadóját, igazából őket már a szavazás előtt kellett volna meghallgatnunk. Nem igazán értem, hogy mi az értelme ennek az eljárásmódnak, amit mi követünk. Jó, persze, nyilván bizonyos fajta érzékenységet mutatunk a demokráciát érintő kérdésekhez, de hogyha ez így van, akkor be kellett volna tartani a lepényevés sorrendjét. Nagyon sok pozitív elemet hozott magával a delegációs út, de kedves kollégák, Ehm, nagyon sajnálom, hogy önök nem támogatták a szóbeli módosító eh, indítványt. Amikor szóbeli módosító indítványt terjesztünk be, akkor az embernek saját magának kell felelősséget vállalnia, és bizony itt figyelembe kell venni, hogy mi volt ennek a tartalma. Én már a vita során elmondtam, hogy például eh, a helyszínen elhordták a homokot, és ennek a költségei csillagászatiak voltak. Természetesen a nemzeti minisztérium és a nemzeti hatóságok kezében van, hogy jobb műszaki technikai megoldásokat találjanak, ami adott esetben az egészségvédelmi szempontokat is figyelembe veszi, illetőleg a környezetvédelmi szempontokat, de egy biztos, nem mondhatjuk, hogy valaki jó munkát végzett, hogyha mások egészségét veszélybe sodorja. Hát a saját szemünkkel láttuk, hogy mi folyik ott a helyszínen. Megértettük, hogy miről van szó, és azt mondtuk, nagyon reméljük, hogy a dolgok majd jobbra fordulnak. Én nem kívánom azt megkérdőjelezni, amit a minisztérium képviselőjeit előadott, tiszteletben tartom az általa elmondottakat, de egy biztos, az előírásokat be kell tartani, méghozzá megfelelő képen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy perccel a szavazás előtt nem gondolom, hogy érdemes volna megnyitni a vitát újra. Egy misszión jártunk Görögországban, és úgy gondolom, hogy az ügy fontosságának megfelelően szavaztak a kollégák, de meghallgattuk az itt lévő képviselőket, az állampolgárok képviselőit, de nem gondolom, hogy ez bármilyen módon vissza kellene, hogy hasson a szavazás eredményeire, most pedig eh, Turgájz úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igaza van, nem kellene újra megnyitnunk a vitát. Nagyon sok alkalmunk volt beszélni a kérdésről, sőt a helyszínre is ellátogattunk, megnéztük az egész régiót, ott a vidéket, és saját szemünkkel győződhetünk meg a helyi állapotokról. Szeretnék köszönetet mondani a magam nevében is minden résztvevőnek, a titkárságnak, és mindazoknak, akik segítettek nekünk elkészíteni ezt a jelentést amit most aztán elfogadott a szakbizottság. Szeretnék elmondani a petíció benyújtójának és a minisztérium képviselőjének, hogy itt a szakbizottságban van egy bizonyos menetrendünk a jövőbeni együttműködésre, és természetesen a jövőben is a rendelkezésükre állunk, mindkét fél rendelkezésére és nagyon örülök, illetőleg nagyon örülök annak, hogy kiegyensúlyozott volt az általunk lefolytatott eljárás, aminek eredménye a jelentésünkben olvasható. Ahogy elhangzott, a saját nevemben szeretnék köszönetet mondani a görög képviselőtársainknak is, akik segítették eh, a munkát. Köszönöm szépen! Grazie a lei, collega Turgaz. Köszönöm szépen, Turgaz kollega. Köszönöm a görög kormány képviselőjének és az állampolgároknak a felszólalást. 15-ös napi rendi pontra térünk rám. Ez az 5, 1690 per 2012-es petíció, melyet Regina Slacht nyújtott be. Aki itt van, és neki 5 percre adom meg a szót, hogy mutassa be ezt a petíciót, amely a menedékjogért folyamodók szakképzéséről szól. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy személyesen adhatom elő petíciómat a szakbizottság előtt. A legkülönbözőbb okokból emberek ezrei kelnek Európában útra, azért, hogy a ő szemüket érintő veszélyeztetettségek, háborús fenyegetés elől meneküljenek. Ezek sok esetben nagyon jól képzett, magas képzettségű emberek, azon, de sajnos a menekülésük során nem viszik magukkal a képesítésüket bizonyító okiratokat. Úgyhogy ő neki kevés a lehetőségük arra, hogy Európában aztán munkavállalási engedélyt kapjanak, és csak kisegítő vagy segéd munkát kínálnak fel a számukra. Az ő menedékkérelmüknek az elítélé, megítéléséig, elintézéséig adott esetben évek telnek el, és sokszor egész életüket a befogadó országban töltik a menedékkérők a hosszú eljárás nyomán és a korlátozott jogok következtében gyakran elvesztik a gyakorlatukat az általuk megtanult, és méghozzá magas szinten megtanult szakmában, és ezzel a helyzetük megnehezedik, vagy ellehetetlenül. A menedékkérőknek is joga van a munkához, és nekik is meg kell engedni, hogy az általuk megtanult szakmában munkát keressenek, találjanak, üzenek mindenki számára meg kell nyitni a munkaerőpiacot, ehhez pedig arra van szükség, hogy a gyakorlati és elméleti vizsgákra egy külön eljárásmódot dolgozunk ki, illetőleg az ő támogatásukra, annak érdekében, hogy az általuk megszerzett képesítést, vagy az általuk lefolytatott képzésnek a mikéntjét megállapítsuk az Európai Unióban megszerzendő eh, képesítéseknek a többi EU-s eh, e tagállamban eh, is érvényük van. Ez egy, pozitív, ez egy pozitívum, hogyha a menedékkérőknek lehetővé tesszük, hogy az eredeti szakmájukban dolgozzanak, akkor a munkaadók, a munkáltatók kötelesek az ebben a szakmában szokásos bért nekik is kifizetni Ugyanakkor ezeken a területeken, ebben a kérdésben sokszor a hazai munkavállalókat védik, és nem teszik lehetővé, hogy a menedékkérők a szociális és egyéb ellátásokat igénybe vegyék. A menedékkérők számára gyakran ez drámai élményekhez vezet, jó lenne, hogyha az ő vásárlóik megnövekedne, és megengedhetnének olyan dolgokat is maguknak, amit a hazai munkavállalók. Ez hozzájárulna a, a bűnözésnek a csökkenéséhez, pozitív szociális hatásai lennének. Segítene ellensúlyozni vagy megszüntetni az európai munkaerőpiacon jelentkező szakképzett munkaerőhiányt, hiszen a menedékkérők gyakorlatilag egy olyan potenciált jelentenek ezen a területen, amit eddig nem vettünk sosem figyelembe. Ezt mind a két oldal természetesen tudja. Az európai gazdaság ezáltal a saját versenyképességét is lesz, növelni lesz képes a nemzetközi piacon, és az a pozitív hatása is lenne ennek, hogyha a kérő visszatér a származási helye szerinti országba, akkor nem veszti el az eredeti szakmájában korábban megszerzett ismereteit, és újra integrálódni, betagozódni tud szociális szempontból a saját országában, és ezáltal megkönnyebbedik a visszatérés is nyilvánvalóan a származás szerinti országba. Ezért Ausztriából azt követeljük, hogy a menedékkérők a menedékkérelmük elbírálásának eljárása idejére kapják meg a lehetőséget arra, hogy azt a szakmát gyakorolják, amit megtanultak, vagy pedig biztosítsunk számukra a lehetőséget a szakma megtanulására. Megfelelő munkavállalási engedélyeket kell nekik megadni annak érdekében, hogy a menedékkérők a saját létfenntartásuknak a költségeit meg tudják termelni, illetőleg azt követően a munka világába, a munkaerőpiacra be tudjanak tagozódni. Remélem, hogy megfelelő intézkedéseket tudnak tenni ennek érdekében. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a petíciót. Most pedig az Európai Bizottság nevében adom meg a szót a képviselőnek. Köszönöm szépen, teljes mértékben osztjuk a petíció benyújtójának aggodalmait, és egyetértünk azzal, hogy milyen hasznos lenne az Európai Unió számára, hogy a menedékkérők és hasonló helyzetben lévők megkapnák ezt a lehetőséget, hogy elismerjék a szakképesítésüket. Ahogy írtuk, ezt a 2005-ös irányelv szabályozza, amely a szakképesítések elismeréséről szól az Európai Unióban, amely lehetővé teszi, hogy egyik tagállamban szerzett szakképesítést más tagállamban elismerjék. Ez számos harmadik országbeli állampolgárra is vonatkozik, és a menedék kérők is jogosultak az egyenlő bánásmódra. Különösen a menedékkérők esetében hozzá kell tennem, hogy sok minden megváltozott, mióta benyújtották ezt a petíciót. Új menedékkérő csomagot fogadtak el, és két irányelv fontos ebből a szempontból különösképpen. A befogadási feltételekről szóló irányelv, amely lehetővé teszi menedékkérők számára, hogy 9 hónap után, ne pedig 17 két hónap után lépjenek be a munkaerőpiacra, és a petíció benyújtója is elmondta, hogy minél korábban ö, tudja valaki a szakmélyet gyakorolni, annál kisebb az esélye az úgynevezett agyvesztésnek, és tud hozzájárulni az Európai Unióhoz. A második a ö, szakképesítésekről szóló irányelv, amelyet meg kell itt említeni, ez lehetővé teszi, hogy a megfelelő dokumentumok, oklevelek, szakképzést, képzettséget bizonyító oklevelek nélkül, bizonyítványok nélkül érkező menedékkérők, akiknek gyakran ö, ö, hirtelen kell menekülniük országokban, ez az irányelv lehetővé teszi, hogy bizonyít javítsák képzettségüket megfelelő okmányok nélkül is. Az Európai Uniónak számos alapja van, amely pontosan ezekkel a problémákkal foglalkozik. A menekültügyi és migrációs alap ilyen például. A tagállamok is igénybe vehetik ezeknek az alapoknak a segítségét, hogy újraértékeljék a szakpolitikájukat és diszeminációhoz hozzájáruljanak. Köszönöm. Kollega Beger. Köszönöm, köszönöm szépen, most pedig megadom Ér kollégának a szót. Elnök asszony, kedves kollégák, köszönöm szépen. Röviden szeretném foglalni, hogy én magam hogyan látom ezt a petíciót. Először is üdvözlöm az Európai Bizottság erőfeszítéseit és tevékenységét, a fent leírt tevékenységet, hiszen ez azt mutatja, hogy jó irányba haladunk. És ezzel az is világos, hogy egy releváns hatáskörrel kell foglalkoznunk, és úgy gondolom, hogy a tagállamok a saját joghatóságuk, illetve um, jog elfogadási hatáskörük tekintetében, ahol például eldönthetik, hogy milyen határidőket szabnak, mennyi ideig kell foglalkoz, eh, feldolgozniuk egy kérelmet. Eh, tehát ezekben a kérdésekben továbbra is a tagállamok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel. Ezért javaslatom az, hogy ezt a petíciót az időközben a bizottság által megkezdett tevékenységekre való utalással a LIBE és a PETI bocsánat, és az EMPLE, tehát a foglalkoztatási szakbizottságoknak adjuk tovább, akik feldolgozzák ezt a, ezt a petíciót, és az náluk folyó jogalkotási munkába építik be a felismeréseiket, a másik lehetőség pedig az, hogy egy szóbeli kérdést indítunk a tanács irányába, felhívva ezzel a figyelmet, hogyha egy tagállam a bevándorlás mellett dönt, akkor a képzettség áttekintését szolgáló vizsgálatot szabályozni kell és végre kell hajtani. Ezért úgy gondolom, hogy egyrészt a parlament két másik szakbizottsága, másrészt a tanács volna alkalmas arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozom. Mi több, meg vagyok róla győződve, hogy még a jelen ciklus alatt sikerül ezzel a kérdéssel még a parlamentben foglalkoznunk. Köszönöm szépen. Kéri más a szót. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben a bizottság a hatáskörre rendelkező testület, és a hatályos jogszabályok, illetve az előkészítendő jogszabályok áttekintése nagyon fontos, de nyilván nem lesz holnapra megoldás erre a kérdésre, miközben a kérdés fontos és szorító és Béker, Becker kollega felvetését fontos figyelembe venni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem tartom jó esélyűnek ezt, a, hogy a javaslat még egy ciklus alatt végrehajtásra kerül, hiszen nem sikerül ez majd, nem sikerül napirendre venni ezeket a kérdéseket, hiszen rengeteg sürgető kérdés van, amelyeket el kell készíteni a szakbizottságokban a plenáris ülésre. Ennek ellenére felvetem, hogy Becker kollega vegy, vesse fel a koordinátorok ülésén ezt a javaslatot, hogy ezt mérlegeljük, értékeljük. A petíció egyértelműen nyitva marad, és nyomon követjük a bizottság által felvetetteket. Köszönöm szépen a petensnek, a petíció benyújtójának, hogy eljött, és ezzel most lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Tovább is lépünk a 16-os napi rendi pont taglalására. Ez Izabella Pulpan asszony által benyújtott petícióm, a nem európai állampolgárságú bevándorló sport eseményeken és versenyeken való részvételéről. Renato Monestero van itt, és neki megadom 5 percre a szót, hogy mutassa be a petíciót. Azonban mielőtt ő megragadná a szót, egy videót is megnézünk, nem, előbb megadjuk neki a szót, és utána pedig bemutat nekünk egy videót. Jó napot kívánok, Macóni elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy megkapom a szót. Köszönöm a Peti szakbizottságnak, hogy napirendjét tűzte ezt a kérdést. A Filszem képviselője vagyok, az földközi-tengeri térségben sportoló fiatal külföldiek szervezetét képviselem, és a diszkrimináció ellen vagyok. Egy sor diszkriminációval találkozunk. Nápolyban egy nemzetközi konferenciát is összehívtunk, ahol felvetettük a problémát. Azonban semmi sem változott. Éppen ezért önökhez fordulunk, mint utolsó testülethez, amely ezzel a problémával foglalkozhat. Engedélyükkel a Dinanza Sportiva Egyesület által készített videót bemutatnám, és utána megragadnám újra a szót. Köszönöm. Senza audio? Ez egy videó audio nélkül? Hát csak a feliratok szerepelnek, és a feliratokat pedig le is fordították már. Tehát láthatjuk a képet. Sono tutti titoli di giornali. A különböző újságokból származnak ezek a címek. Può ripartire l'immagine, per cortesia? Újra kezdeni, elnök asszony? Dária remély reménye, hogy egy szép napon megkapja az olasz állampolgárságot, mert jelenleg nem vehet részt a nemzeti csapat a válogatott munkájában. promessa sincro non può gareggiare nem versenyezhet, mert kül, külföldi, a tíz éves pádovai um, úszónő nem vehet részt a versenyeken, mert külföldi. Következő. ez Bitri. Külföldi vagyok, a törvény külföldinek nevé, nevezés, ezért nem vehetek részt a világbajnokságon. Négy éve várom a világbajnokságot az állampolgárságot. Quest'altro in di sport. Olaszország sok ezer balotelliről mond le azért, mert nem kaphatják meg az állampolgárságot. Kedves európai parlamenti képviselők, hangsúlyozni szeretném, hogy Olaszország nem rasszista büszke vagyok arra, hogy római állampolgár vagyok, ugyanakkor román származású vagyok, és nagyon fontos, hogy megváltoztassuk azokat a szabályokat, hogy Olaszország a sportolókat is befogadja. A sport egyesíten, egyesíti az embereket, nem megkülönbözteti őket, a sport kultúra, egyenlősége, és minden gyermek számára lehetőséget biztosít az egész világban. Az Európai Unió támogatja a az egyenlőséget szolgáló programokat a sportban is, és éppen ezért nagyon fontos, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy a sport az önök támogatásával az integráció ügyét szolgálja. Le kell bontanunk a diszkrim, diszkrimináció barikádjait, és fontos, hogy mindenki számára hozzáférés biztosítsunk a sporthoz, hiszen hogyha ezek a fiatal sportolók nem kapják meg az állampolgárságot, nem tudnak részt venni az egyes nemzetközi versenyeken, és nem képviselhetik azt az országot, melyet hazájuknak vallanak. Az sport állampolgárságra vonatkozó petícióval megtettük az első lépést, de most már konkrét jogalkotói lépésekre van szükség. Mi e falból kivettük az első téglákat, de most már ez önök feladat az, hogy lebontsuk a barikádot. Grazie. Eh. Köszönöm szépen. Köszönöm Pulpán asszonynak ezt a videó üzenetet, és köszönöm Monasztéri úrnak is. Most megadom Gianluca Montének a bizottság részéről a szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság álláspontja az, hogy teljesen támogatjuk az ebben a petícióban megfogalmazott kérdéseket. Két típusú probléma jelenik itt meg. Az egyik válaszunk jogi természetű. Nagyon fontos aláhúzni, hogy a diszkriminációt tiltja az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikke, és éppen ezért ezt a sport területén is alkalmazni kell. Hiszen a Lisszaboni szerződés alapján ez a cikk hatályos. A nemzetiség és a sport közötti kapcsolatról 2010-ben az Európai Bizottság egy tanulmányt publikált. És ebben a tanulmányban, a tanulmány fő üzenete abban, állik, hogy, abban áll, hogy segíteni kell a versenysport minden szintjén az integrációt, és meg kell akadályozni a nemzetiség alapján való diszkriminációt. A diszkriminációt korlátozni kell. Például a nemzeti csapatok, vagy a nemzeti válogatottak összeállításánál, vagy pedig a delegáltok kiválasztásánál. Itt számíthat az állampolgárság. Erről szólt az Európai Bíróság idevágó ítéletem. Akkor hogyha jogsértési eljárást indítanak az Európai Bizottságnál, illetve panaszt nyújtanak be, akkor ebből jogsértési eljárás indulhat. Másrészt eh, egyetértünk a petícióban foglaltakkal, hogy a sport eh, az aktív állampolgári részvétel és az integráció fontos eszköze, és a fehér, sport fehér könyvben, illetve a 2011-es bizottsági közleményben is testet ölt ez a felismerés, valamint a Navromatis és más európai parlamenti jelentésekben is megjelenik ez a felismerés. Mi több, 2014-től pedig aktív támogatást kaphatnak az Erasmus program keretén belül sporttól a céljából a harmadik államok állampolgárai, és ennek a programnak célja az, hogy a rasszizmus és, az in- és a diszkrimináció ellen fellépjünk, és a sport általi inkluziós integráció ügyét szolgáljuk, és ez mind a civil szervezetek, mind a sportegyesületek ügyét szolgálja annak érdekében, hogy az integráció ilyesfajta formáját támogassuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy pozitív szellemben eh, vitatjuk meg ezt a kérdést. Van-e kolléga, aki kéri a szót? Nincsen. Senki se kéri a szót. Ilyen módon annyit mondhatok, hogy úgy hiszem, hogy a bizottság válaszával a petíciót nyitva kell tartanunk, annak érdekében, hogy megfelelő választ adjunk a petíció benyújtójának azután, hogy a bizottság mérlegelte ezt a petíciót, illetve megvizsgálta, hogy érdemese jogsértési eljárást indítani az olasz um, közigazgatási szervek ellenében. Ellen. Tehát ez az az üzenet, amelyet a petíció aláíróinok át fogunk adni közvetíteni fogunk. Remélem, hogy a, az a civil szervezet, mely képviselte a petíciót, fel tudja használni az itt elhasználta, elmondottakat, ráadásul az Európai Bizottság pénzügyi eszközeit is le tudja hívni a sport, mint integráció program céljaira. Köszönöm szépen Pulpán asszonynak és a petíció bemutatójának hogy itt voltak, elmondták, és lezárom a napirendi pontot, és már is tovább lépünk a következő napirend taglalására, napirendi pont taglalására, és megadom Pallia Delli alelnöknek a szót, aki a továbbiakban képviselni fog. Köszönöm. Oh, uh, Öt perces szünet tartunk, várjuk a petíció benyújtóit. Köszönöm.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

Köszönöm szépen.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

Um, we should have started five minutes ago. Öt perccel ezelőtt már el kellett volna kezdenünk. Kérem a kollégákat, hogy várjuk meg a kollégákat, akik valóban ezzel az ügyel foglalkoznak, bármelyik pillanatban megérkezhetnek. Hát, hogyha önök azt kérik, hogy kezdjük, akkor elkezdhetjük. Jó, rendben, hát akkor kezdjük. A 20-assal kezdjük. Vincenzo Antonuccio úrnak adok szót. Thank you. Yes. Um, no, it's not this, sorry. Uh, just the next one. Elnézést, nem ez az, a következő lesz. Okay, um, uh, I will present a petition uh, just to... Uh, Bemutatom a petíciót. Két lányom ügyéről van szó. Nagyon röviden beszámolok arról, hogy mi történt október 17-e óta, és hogy melyek voltak a mindennapi fejlemények. Minden, amit elmondok, ezzel kapcsolatban dokumentumok állnak rendelkezésre, ebben a rövid időben ezeket nem olvashatom fel, de a bizottságnak természetesen minden bizonyítékot át tudok adni. Sajnos nem nyílik meg a dokumentum. A problémám az, hogy nem láthatom lányaimat 2008 májusa óta. október 17-i legutolsó meghallgatásom óta három közleményt kaptam csak a Dán nemzeti hatóságoktól. Három ö, felhívást a tartásdíj fizetésére. Természetesen ennek eleget tettem. Ezen kívül semmilyen tájékoztatást vagy közleményt, megkeresést nem kaptam. Nagyon ritkán ö, van kapcsolatom a lányaimmal, ez nem közvetlen kapcsolat, hanem írásos, pusztán. Nem tudok elmenni hozzájuk, meglátogatni őket, mert minden kapcsolattartást az anya felügyeli, és amikor kértem, hogy vizsgálják ki ezt az ügyet, már régen természetesen azt mondták, hogy nincs megfelelő, elegendő megfelelően képzett szakszemélyzet, hogy kivizsgálják az ügyemet. Nagyon rövid időm van csak, úgyhogy pusztán annyit mondok el a bizottságnak, hogy azt gondolom, hogy komolyan foglalkozniuk kell ezzel, és nem csak az én ügyemről van szó, hanem számos más petíciót benyújtó ügyéről is. Tehát megszakítják a kapcsolatot a szülők és a gyermekek között nem teszik lehetővé a folyamatos kapcsolattartást. És nagyon jól ismert, hogyha megszakad a kapcsolat a szülő és a gyermeke között, és különösen, hogyha tíz évnél fiatalabb ez a gyermek, akkor nagyon megnehezítik, sőt ellehetetlenítik azt, hogy a jövőben normális kapcsolatok visszaállíthatóak legyenek. Dánia az ENSZ gyermekjogi egyezményének számos cikkét megsérti, különösen a 10.2-es cikkét, amelyet most nem tudok sajnos felolvasni, de az anyagban benne van. És ezen kívül megsért, különösen az, az én esetemben, a Hágai Egyezmény 21.3-as cikkét, amelyet Dánia maga is aláírt. Utoljára csak egy kérést szeretnék megfogalmazni azt hiszem, nem szabad ö, feladni ezt a küzdelmet. Köszönöm szépen, közben segítenek nekem megnyitni azt az anyagot, amit szerettem volna. No, it's not this one, it's a PDF. Okay, uh, is uh, this one? No, no, this second. Yes, please. And I jump directly to the conclusion. Okay. Okay. Oof. Okay. Oh. <laughs> Well, okay, sorry, uh, never mind. The, the, uh... Mindegy, nem ez a lényeg. Egy messzadokat. Okay. Hmm.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 and open. Okay. Okay. Thanks. Okay. And with that, so um, yes, I remind you that. Tehát uh, emlékeztetnék önöket, hogy a különböző államokban lakó szülőknek joga van a kapcsolatot tartani, tehát mind a két szülőnek joga van közvetlen kapcsolatot tartani. A mi gyermekeink a jövő európai polgárai, ha megsértik alapvető emberi jogaikat, és ezt eltűrik Európában, akkor milyen európai polgárok lesznek ők? Köszönöm szépen. Uh, you represent two other petitioners. Yes. Tehát ön képviseli az összes petíció benyújtóját. Igen. Who will, be the second? The next one? The next, yes, it's on uh, Fabrizio Infante. Fabrizio Infante, yes. Tehát Fabrizio Infante. Igen, Fabrizio Infante. Ügyéről van szó. So, uh, Fabrizio is, um, uh, I speak about him, uh, uh I'm regarding lack of visitation rights to his daughter Martina. Fabrizio esetében a tehát a Martina Infante nevű lányommal nincsen közvetlen kapcsolatom. Tehát több mint 11 éva. Semmilyen hírem nincs Martináról. Ez felháborító és barbár eljárás mind a lányjal, mind az apjával szemben. Az volt a cél, hogy megszüntessenek minden kapcsolatot köztünk. Martina nevét megváltoztatták a hozzájárulásom nélkül. Annak ellenére, hogy Olaszországban keresztelték meg korábban. Odaig jutott a helyzet, hogy nem tudtam normálisan kapcsolatot tartani a lányommal, csak amikor tudok vele kapcsolatot tartani, csak majd, ha 18 éves lesz. Ez Fabrizio Infante úr nyilatkozata tehát, ezt olvastam fel. So, here is the statement of uh, um, Ken Cooper. Ken Cooper nyilatkozata. Tisztelt bizottság Decem 2013. december 12-én megtudták, hogy a Dán és kormány titokban figyelemmel kísérte magánjellegű telefon beszélgetésémet, e-mailjeimet, bankszámláimat. Megtudtam, hogy a Dán kormány hasonlóképpen járt el más petíciók benyújtókkal szemben is. Az egyik petíció benyújtójának bizonyítéka van, arról, hogy telefonbeszélgetéseit megfigyelték. Ezzel kapcsolatban dokumentumok állnak a titkárság rendelkezésére. Hey, I'm sorry. Ah, Elnézést kérek, keresem az anyagot. Well, we'll be better, yes. Thanks. Thanks. Okay. Um, this, uh, I ask this committee to formal request from Ms. Held. Azt kérem a bizottságtól, hogy, uh, hogy hivatalosan kérje a Dán uh, miniszterelnöktől, uh, Helle torning mint azt mondtól, hogy adjon át minden olyan másolatot, amely arra vonatkozik, ahogy a Dán kormány megfigyelt engem és más petíciók benyújtóit. Ezen kívül kérem, hogy pénzügyi ö, ö, büntetést szabjanak ki Dánországra, legalább 500 millió eurót. Ezen kívül azt kérem, hogy csoportos petíciót fogadjon el, illetve nyújtson be ez a bizottság az Európai Emberi Jogi Bíróságnál. A a titkárság rendelkezésére állnak a megfelelő dokumentumok. Kérem, ö, ö, vegyék tudomásul, hogy nem csak egyéni gyermekfelügyeleti ügyekről van itt szó, ahogy azt a az Dán kormány állítja. Nem, itt a Dán kormány mélyen rejlő rendszerszerű korrupciójáról van szó. Például a kormánytisztviselők hazudnak, rendszeresen hazudnak to us, hazudnak nekünk, összeesküdnek velünk szemben a döntések hozatalánál, tényeket hagynak figyelemen kívül, betartatják a törvényt, amikor az a dán szülők érdekében van, és nem tartják be azokat, amikor azokat a külföldi azok a külföldi szülőknek kedveznének, stb. stb. stb. azért, mert nem vagyunk dánok. Ezek szovjet taktikák, semmi helyük nincsen az Európai Unióban, illegálisak és erkölcstelenek. Szeretném kérni Madzani elnök asszonyt és az egész bizottságot, hogy továbbra is fogadják be petícióinkat. Köszönöm szépen. Kérem a képviselőket, hogy vitassuk meg ezeket a petíciókat, és utána adok majd szót a bizottságnak, hogy válaszoljon. A bizottság tehát nem egyesével fog válaszolni az egyes petícióknak. Marion Weiler, Weilharter következik, a 17-es és a 23-as ügyekben. Uh, I present my uh, second petition today. Um... Második uh, petícióm következik, amely nap során tisztelt elnök asszony, kedves képviselő társaim, köszönöm a lehetőséget, hogy bemutassam a második petíciót. Önök közül sokan már megláthatták és hallhatták, hogy milyen ö, súlyos ügyei, ö, következményei vannak, ö, hogyha különféle egyezményeket nem tartanak be gyermekrablások esetében. A Dán hatóságok által elkövetett emberi jogsértésekről van szó. Az ENSZ ö, szerint a gyermekek elrablása súlyos jogsérelem. Tehát ezeket a gyermekeket súlyos jogsérelem élte. A Dán hatóságok pedig a gyermekek elrablóit segítik. A gyermekek elrablását figyelmen kívül hagyják dokumentumokat is előállítottak Dán hatóságok annak érdekében, hogy alátámasszák, védjék ezeket a cselekményeket. Jon Fredrik Tölbró, emberi jogi szakértő lesz a következő Dán bíró az Emberi Jogok Európai Bíróságánál. Ennek ellenére is a beadványaimat a Dán hatóságok figyelmen kívül hagyták. Annak ellenére, hogy bírósági határozat született, hogy a gyermekemet ki kell, hogy adják, ezt a Dán hatóságok figyelmen kívül hagyták. A korábbi döntésekből tudjuk, hogy az én esetem nem egyedi. hogyha lezárják ezeket a petíciókat, akkor ezzel azt bizonyítják, hogy az emberi jogok kartája érvénytelen, és az Európai Uniónak nincs joga, a gyermekeknek semmilyen jogok nincs az Európai Unióban. Végül pedig néhány sort szeretnék felolvasni egy levélből, amelyet most januárban kaptam a Dán igazságügyi minisztériumtól, amikor ismételten kérvényt nyújtottam be, idézem. A, az elemi nyilvántartásokról szóló törvény 32. cikke értelmében a láthatási jogokat korlátozni lehet a külpolitikai érdekek értelmében. A minisztérium véleménye értelmében nagy a veszélye annak, hogy Dánia külpolitikai érdekeit sérelem érné, hogyha a dokumentumokat és a, az adatokat nyilvánosságra hoznák. Ezeket az adatokat tehát bizalmasan kell kezelni a felmérés értelmében. az ország külpolitikai érte, érdekei ö, elsőbséget élveznek, és ezért ön ö, nem férhet hozzá a kért adatokhoz. Köszönöm szépen az időt, és kérem segítsenek ezeknek a gyermekeknek, akik kétségbesve várják az önök segítségét. Köszönöm. Continue with introducing the next two cases. Thank you. Akkor folytatjuk a következő két eset bemutatásával. Schmidt Mussolini. Oh, sorry. Excuse me. That's okay. Um, got a bit nervous. Um, we have the case of uh, an American mother. She... Egy amerikai anya, Kima Schmidt Mussolini a nevem. Egy videó üzenetet küldött nekünk, és ezt most mindjárt meg is nézhetjük. No, no, she knows it.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 My name is Kima Schmidt Mussolini, and I am Kima Schmidt Mussolini vagyok, amerikai anya, aki 1991. szeptemberétől 2012. novemberéig Dániában laktam. A fiam Cody Kenneth Johansen, tíz éves, amerikai Dán állampolgár, kénytelen Dániában élni, volt Dán férjemmel Henrik Johansennel 2012. november óta. 2007. augusztusában az édesapámat rákkal diagnosztizálták, kevés ideje maradt élni, úgyhogy három hónapot töltöttem vele, hogy elbúcsúzhassam tőle. Henrik nem engedte meg, hogy Kodi velem jöjjön és elbúcsúzzon a haldokló nagyapjától. Úgyhogy az Egyesült Államokból telefonáltam minden héten, hogy beszélhessek velem. 2007. október 25-én, vissza, mielőtt visszatértem Dániába, azért, hogy visszanyerjem a felügyeleti jogot, Henrik találkozott egy ügyintézővel a Niburgi önkormányzattól. Hazudott neki, azt mondta, hogy nem akarom a fiamat, és hogy elhagytam őt és bár közös volt a felügyeleti jogunk, és minden tájékoztatáshoz jogom volt, ez az ügyintéző egy aktát nyitott ezeknek a hazugságoknak az alapján, tudomásom nélkül, hogy segítsen Henriknek, hogy ő, kapja meg a kizárólagos felügyeleti jogot. Mindig jó anyja voltam Kodinak, nem vagyok erőszakos, nem használok kábítószert, nem vagyok alkoholista, nem vagyok ö, ö, idegileg labilis. Ugyanakkor ö, ö, Henrik megakadályozott, megakadályozta minden erőfeszítésemet, hogy kapcsolatba lépjek Kodival. Még telefonon vagy Skype-on is alig tudtam teljesíthetetlen feltételeket szabott. A Dán hatóságok nem tartatták be a láthatási rendeleteket, és az ő őt támogatták abban, hogy ne tudja kapcsolatot létesíteni a fiamban. Szeretem Kodit, ő pedig szeret engem. Kodi elmondta ezt a tanárainak, és írásban is olvasható, hogy mennyire traumatizálta, hogy nem jöhetett velem, nem élhet velem. Embertelen, ami Dánország, Dániában történik, hogy a gyermekek nem élhetnek a szüleivel, nem is engedik meg a szüleiknek, idegen állampolgárságú anyjuknak, hogy meglátogassák őket. Mert Dániában a Dán férfié minden hatalom, hogyha az anya nem Dán nemzetiségű. Dániában a Dán nemzetiségű férfinak van meg minden lehetősége, és az idegen nemzetiségű anya nem tett semmit a gyermekeiért. A Dán rendszer vakul a Dán férfi hazugságainak ad igazat, és neki ad igazat, akár milyen törvénytelen vagy rettenetes a viselkedése. Kérem az Európai Parlament közbelépését, hogy változtasson ezen a tűrhetetlen Dán helyzeten, amely számos külföldi szülő és gyermeke helyzetét érinti. Azért, mert nem vagyunk dánok. Ez az emberi jogainkat megsérti Dánia, a családi élethez való jogunkat amely pedig szerepel az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmének Európai Egyezményében. Kérjük, hogy azonnali és állandó felügyeletet biztosítsanak minden külföldi szülőnek. A külföldi szülők jogait is biztosítani kell, ugyanolyan mértékben, ahogy a Dán állampolgárok jogait. Arra kérem az Európai Parlamentet, hogy ösztönözze a Dán hatóságokat a gyermekek és a külföldi apák és anyák érdekében, és szabjanak ki szigorú pénzügyi szankciót Dániára, a külföldi apák, külföldi anyák és dán gyermekeik emberi jogainak sérelme miatt. Köszönöm. Would like to inform, uh... Tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy ez a 29-es ügy volt. És most visszatérünk a 17-es napi rendi ponthoz, kérem, hogy folytassa. Tammy Nörga. Tammy Nörga a következő ügy, amerikai állampolgár, és Tragikus események történtek ebben az ügyben nem olyan régen. Csak néhány információt tudok adni ezzel kapcsolatban. Megmondom, hogy az anya mit állít, hogy mi történt az elmúlt hetekben. Az ő állításait tudom összefoglalni. Leányuk többször megszökött otthonról, az anyát pedig múlt évben bebörtönözték. Azzal a váddal, hogy jogellenesen magához vette a gyereket. De hát amikor a gyerek elszökött otthonról, az anya már börtönben volt, és a Dán rendőrség miától a leánygyermekétől kapott egy levelet, miszerint, hogy az anyja semmit sem tud az ő szökéséről, és semmi felelősséggel nem tartozik ezért. Miután az anyját kiengedték a úgymond technikai hibákra hivatkozva kiengedték eh, a börtönből. Hát megítélésem szerint ez egy, az emberi jogok lábbal tiprása, hiszen hogyha valakit börtönbe küldenek anélkül, hogy nem kap jogi képviseletet, vagy nem kap tolmácsot, ha idegen nyelvű, akkor ez az emberi jogok semmi bevétele. Tehát kiengedték a vizsgálati fogságból. Információim szerint a gyermek most az USA-ban van, és az apa most egy megszökött, <clears throat> tehát megszökött a gyerek, és ennek ellenére gyermek szöktetésért, gyermek rablásért akar az apa ügyet indítani. És az anyja teljesen elkép, elképzelhetetlennek tartja, hogy lehet erre most választ adni. És mindenképpen tájékoztatom a szakbizottságot, amint további információval rendelkezünk. Köszönöm szépen. És most pedig az Aspilin ügyről. Igen, Marita Klin Aspilin pedig a Fülöp-szigetekről vándorolt be, és azt kérte, hogy olvassam fel az ő nyilatkozatát. Azt reméljük, hogy fiam és én megnyerjük a Kopenhágai legfelsőbb bírósági ö, ö, ügyet. Természetesen vissza akartam térni Fülöp-szigetekre, ahol úgy éreztem, hogy jól élhetek. Biztos munkám van itt, ide tértem vissza fiammal. Az a két év, amelyet Dániában fiam nélkül éltem, biztos munka nélkül és lakóhely nélkül, és egy olyan környezetben, amelyben nem tudták biztosítani fiam számára biztonságot, komoly kihatással volt egészségemre is. Amikor pedig... Amikor találtam anyósom házában egy dokumentumot arról, hogy a fiamat beiratták egy óvodába, elmentem a Nesztved önkormányzathoz, és beszámoltam a helyzetről. Az önkormányzatnál azt mondták nekem, hogy bármelyik szülő beirathatja óvodába a gyermekét a másik szülő egyetértése nélkül. Az önkormányzatnál azt is, az önkormányzatnál szóltak az óvodába, hogy én nem látogathatom meg a gyermekemet, és nem hozhatom el az óvodából. Ezt később vettem észre, amikor először elmentem, és megtudtam, hogy azt mond, éve, hetente csak kétszer négy órára látogathatom meg, és ellenkező esetben nevelőszülőkhöz adják. Tehát ez a döntés a Dán férjemet védte, volt férjemet, nem a fiamat. A Stats Forwardingen sem segített, amikor később kértem, hogy mind a két szülő gyakorolhasson felügyeleti jogot a fiam fölött. Nagyon szerencsém volt, hogy találtam egy ügyvédet, aki ingyenesen elvállalta az ügyemet, aki általában pedig nem szokott ingyenes ügyeket vállalni. Számos bírósági ö, ügy, ügyet kellett végigvinnem. Nagyon hálás vagyok ö, ezért, hogy ö, ö, ilyen ingyenes segítséget kaptam, bár ennek ellenére még így is nagyon sokba került nekünk ez az egész. Négy hónappal ezelőtt, mielőtt hazamehettem, a bíróság utasította a férjemet, hogy ö, egyik héten nála legyen a gyermek, másik héten ö, én nálam, de minden alkalommal, amikor elvittem a fiamat, le kellett adnom az útlevelemet a rendőrséget, rendőrségen. Ezért azon a héten nem tudtam dolgozni. Nehéz volt ez az időszak, de túljutottunk rajta. A volt férjem még miután bebizonyított került, hogy ö, illegálisan elvitte a fiamat, ennek sem volt következménye az ő számára. An, azon kívül, hogy most le kellett mondania a fiáról. Én azonban ö, elvesztettem a karrieremet, az otthonomat, mindenemet, amikor elvette a fiamat. Mindig ajánlottam, hogy beszéljük meg, de soha nem volt erre hajlandó. Talán még az volt a szerencsém, hogy a volt férjemnek nem volt annyi esze, hogy a Dán ö, ö, médiához forduljon, és, ne, és egy ö, hazug kampányt indítson ellenem. Akkor, ha ezt megtette volna, talán egész máshogy végződik ez. Most otthon vagyok, és próbálom újraépíteni az életemet. Nem panaszkodhatom. Minden támogatást megkapok most, de nem kellett volna, hogy mindezen keresztül menjek Dániában. A bizottság, szakbizottság ezt írta az ügyemmel kapcsolatban. A bizottság megjegyzi, hogy Dánia aláírta az emberi jogokról szóló európai egyezményt, és ezért tiszteletben kell tartania az alapvető emberi jogokat, amelyek ott szerepelnek, nevezetesen a családi élethez való jogot. Amikor Dániában voltam, az én emberi jogaimat, sem a gyermekem emberi jogait nem tartotta tiszteletben Dánia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a 25-ös ügyre térünk rá. Oksana Jewelt eh, képviseli. Ennem maga. Ő van itt. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Azért vagyok itt, hogy egy nyilatkozatot tegyek abban a reményben, hogy ez segítheti a külföldi nők elleni erőszaktételt eh, és a gyermekek terhére elkövetett cselekményeket Dániában. Miután megszületett a gyerekem, a férjem viselkedése megváltozott, és abuzívvá vált velem szemben. Megtiltotta, hogy oroszországban látogassuk meg a rokonainkat, még a nagymamája se láthatta a leányomat. Elrejtett előlem a születési anyakönyvi bizonyítványt. Mi több Viktóriát fejjel lefele rázogatta a levelő, levegőben, azt állítva, hogy ez növeli a gyermek intelligenciáját. Azután pedig ahhoz ragaszkodott, én hogy el az országot Viktóriával. Aztán pedig vesz az a fenyegetett, hogy eltűnik Viktóriával, és kidobálja a házból a dolgainkat, ha nem megyek önszántamból. Másfél éves volt kislányunk, akkor, amikor az házi erőszak elől menekülni kellett egy, egy védett házba. Viktória, amikor két éves volt, megvonták a szülői gondoskodáshoz való jogamat. Viktória láthatását, a láthatást hétről négy napra csökkentették. Az egyedüli érve amellett, hogy számára biztosítják a szülői felügyeleti jogot, az az volt, hogy én orosz vagyok, a rokonaim oroszok, és ezért Viktoriát biztos Oroszországba fogom magammal vinni. 2010-től mostanáig eh, még mindig nem kaptam meg a felügyeleti jogot, és 14-ből 5 napig láthatom Viktóriát, a férjem volt, férjem pedig 9 napot láthatja őt. A Dán bíróság határozatában egy Dán gyermek szakértő jelentésére vála, hivatkozott, amely azt mondta, hogy a felügyeleti jogot egyedül volt férjemnek kell adni, aki Dán. Egyszerűen azért, mert a Dán volt férjemhez csatlakozna érzelmileg jobban a leánygyermek, ezt mondta a szakértő. De hát ez a paradoxon, hogy ebben az időben két éves volt még a lányom, és még mindig szopt szoptattam. Hát hogyan lehetett akkor a férjemhez szorosabb érzelmi kapcsolatban, mint hozzám, aki én szoptattam? Ráadásul a férjem hazudik, és semmilyen módon nem tudja igazítani hazugságait. Egyszerűen csak azért van ellenem, mert külföldi vagyok és nő. Jól működtem együtt Viktóriával, illetve a óvoda beszámolója is arról számol be, hogy jó anyja vagyok gyermekemnek. semmilyen fajta olyan dokumentum nem található a Dán gyermekvédelmi szervezeteknél, amelyek bármilyen módon a terhemre írhatók volnának. Megfosztottak a gondoskodási jogomtól, csökkentették a láthatási időmet, és a Dán hatóságok azt is megtiltották, hogy Dánia területéről kilépjek leányommal, Viktóriával. Például pár napra szabadságra akartunk menni, és nem léphettünk ki az országból. 2013. decemberében egész egyszerűen nem mehettünk el az országból. Én úgy érzem, hogy börtönbe vagyok Dániában. Mondhatnám, Dánia egy börtön magasan képzett nő vagyok, jó anyja vagyok gyermekemnek, és éppen ezért a nekem is és leánygyermekemnek is jogában áll, hogy normális családi életet éljünk. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy segítsenek a gondoskodási jog, a felügyeleti jog megszerzésében, és akadályozzák meg, hogy csupán külföldi, amiatt meg külföldi vagyok, diszkrimináljanak. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük a felszólalást. Most pedig a 26-os napi rendi pontra térünk rá. Ani Nielsen asszony kap szót. Mrs. Annie Nielsen is there? Yes. Okay. Annie Nielsen asszony itt van? Tessék parancsoljon. Elveszítettem a gyermekeimet, mert a hágai egyezményt a tisztességes jogi eljáráshoz való viszonyról szóló megállapodást is megfigyelmen kívül hagyták a dán hatóságok. Kettős állampolgárok a gyerekeim, dán és olasz állampolgárok. A gyermekek érdekét nem vették figyelembe egyszerűen azért, mert etnikailag nem dánok. A dán hatóságok ö, rémes az a mód, ahogy a Dán hatóságok kezelik ezt az ügyet, hátborzongató fényképet nyújt, képet nyújt arról, hogy mennyire fityet hánynak a gyermekek és az emberek alapjogaira ennek pedig súlyos kihatása van a gyermekeim életére is. A Dán um, családügyi miniszter um, a minisztérium nem adott betekintést az engem érintő dokumentumokban, és úgy kezeltek, mint egy emberrablót, mint egy gyermekrablót, és meg is fenyegettek. Ezzel az emberi jogok egyezményének hatos cikkét sértették meg, hiszen ilyen módon nem tudtam megfelelő jogi eljárást indítani, és súlyosan volt férjem, súlyosan félrevezette a hatásokat. Ráadásul jogi segítséget nem kaptam, és a mediációhoz való jogot sem kaptam meg, mielőtt a bírósági tárgyalás megkezdődött volna. Ráadásul a Dán bíróság nem teljes dokumentumot kapott meg. A Dán hatóságok Bocsánat, egy picit zavarba vagyok. Tehát a Dán, hatóságok, Dán bíróságok közül egyik sem hallgatott meg, sem a szülői alkalmasságot vizsgáló szakértőt, sem a gyermekek jólétéről szóló szakértői véleményt. És így hozta meg a Dán bíróság az ítéletét. A óvodából vagy a pszichológus szakvéleményt egyszerűen nem vették figyelembe a Dán bíróság előtti eljárás során. A gyermekeimnek azon joga, hogy egy biztonságos családi életben éljenek, elsősorban gondozójukkal velem sérültek. Ezen felül pedig a végrehajtási kód, végrehajtási bíróság levelét soha nem kaptam meg, amelyben arról szólítottak fel, hogy jelenjek meg a két eh, kiskorú gyermekemmel a bíróság előtt. Hát sokba kerültünk, két nap eh, napom volt arra, hogy felkészítsem a gyermekeimet, hogy vissza kell menniük Olaszországba eh, nélkülem, anyam, anyjuk nélkül. és gondolhatják, hogy milyen sokba voltunk. A végrehajtási bíróság ezen felül azt is visszautasította, hogy egy megfelelő megállapodást kössünk, amelynek alapján hat hónappal később, amikor visszatértem Olaszországba, nagyon nagy problémákba ütköztem. Dánia ezen felül a hágai egyezmény 13-as B pontját is megsértette, hiszen a gyermekek 14 hónapnál tovább voltak Dániában, csak Dánul beszélnek, édesapjuk csak olaszul beszél. Én felhívtam a Dán hatóságok figyelmét arra, hogy apjuk a gyerekeket egyedül fogja hagyni, idegenek gondozására fogja őket bízni, és ez megtörtént az első naptól kezdve, pedig három-öt évesek voltak a gyerekek. Hat különböző pótnagymama vigyázott rájuk heti 70 órába termed, terjedő időszakig. Szörnyű trauma élt érte ezeket a gyerekeket, és ezt szakpszichológus is bizonyítja. A Dán hatóságoktól segítséget és választ próbáltam kapni, de bármilyen módon veszem fel velük a kapcsolatot, mindig elutasító választ kapok. Mint amikor először a Dán családügyi hatósághoz fordultam, hogy biztosítsanak számomra egy találkozót, azt mondták, hogy nincsen szüksége találkozóra. Kétszer külön ö, vizsgálatot is kértem a családügyi hatóság eljárása kapcsán. Második alkalommal 2013. decemberében kaptam választ, miszerint, hogy ö, ezt a vizsgálatot nem hajtják végre, az ombudsmant kértem, és az ombudsman visszautasította a vizsgálat lehetőségét. Ebben az időszakban olasz ügyvédemnek is írtam egy levelet, hogy kérvényezze a Dán hatóságoktól, hogy segítsenek gazdaságilag is, hiszen megrekedtem Olaszországban. Elveszítettem a gyermekek felügyeleti jogát egy évre, nehéz helyzetbe jutottam, és ugyanakkor fennállt annak a veszély, hogy örökre elveszítem a gyerekek felügyeleti jogát. Éppen ezért kérem az önök szakbizottságát, hogy segítsenek gyermekeimnek és nekem, és megkaphassuk azt a segítséget, amelyre Dán állampolgárként jogunk van. Azt is kérem a szakbizottságtól, hogy segítsenek abban, hogy a gyermekek és anyák jogának lábbal tiprása véget érjen Dániában. Köszönöm szépen. Most pedig tovább lépünk a 27-es napirendi pont taglalására. Laila Egensberg fog szót kapni, és bemutatja az ügyét. Igen, igen, én vagyok az. Szeretnék nyilatkozatot tenni az ügyfelem nevében, aki nem tud eljönni, mert tegnap bebörtönözték. Ő és a lányai ö, számos éven keresztül félelemben éltek ö, a gyermekek apja miatt, és ö, a erőszak áldozatai voltak. Az államminisztérium azt mondta az ügyfelemnek, hogy ha Izlandra megy, akkor megvédik. Ez nem történt meg. Dániában tegnap bebörtönözték, és senkinek sem tehet panaszt. Hosszú évek óta már nagy félelemben éltek a gyerekek és az anya, és remélik, hogy a bizottság segít rajta és a gyermekein. Nagy szükségük van rá. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a saját petíciója következik a 35-ös. Tessék parancsolni. Tisztelt bizottság, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak. Tavaly áprilisban négy éves volt a fiam, amikor hazajött, és elmondta, hogy az apja erőszakosan járt el vele szemben, mindent megtettem, amit törvény szerint kellett, a rendőrséghez fordultam, beszéltek a fiammal, de nem tettek semmit, csak négy éves volt. Azt mondták, hogy nem lehet hinni neki, mert csak négy éves. Én az igazságot akartam tudni, ezért pszichológushoz, gyermekpszichológushoz fordultam, és megkértem, hogy próbálja kideríteni, hogy mi történt és mi nem történt. Ő azt állapította meg, hogy a gyermekem beszámolója ő, igaz volt. A ö, pszichológus ö, jelentést készített, és azt írta, hogy meg kell védeni a gyermeket az apjától. és meg kell fosztani az apját a látogatási jogtól. Az apa azonban ö, ragaszkodott a látogatási joghoz. Én pedig nem akartam a gyermeket átadni az apjának, hiszen tudtam, hogy igazat mond, és ö, erőszak éri az apjától. A hatóság nem akarta megszüntetni az apa látogatási jogát mert az apa azt mondta, hogy soha nem értem a fiamhoz, és neki hittek, nem pedig a négy éves fiamnak. Amikor a pszichológusi jelentés elkészült, kénytelenek voltak leellenőrizni, valóban kivizsgálni az ügyet. És újabb pszichológushoz küldték a fiamat, hogy ő állapítsa meg, hogy mi történt két hónappal ezelőtt. December 9-én az a döntés született, hogy csak felügyelet alatt látogathatja a gyermekét, és csak két óra ö, mon keresztül meg akarom védeni a gyermekemet, ö, és börtönbe kerültem hat napra, mert nem adtam át az apjának. A főbíróság hat nap után szabadon bocsátott, szabadon engedett engem a börtönből. Azt hittük, hogy végre békében hagynak bennünket a fiammal, és végül ismét lehetővé tették a férjemnek, hogy kérvényezze a felügyeletet. úgy élünk, mint a zsidók a második világháborúban, menekültként élünk, rejtőzködnünk kell, és szeretnénk, hogyha nem tudom, hogy kivéd meg bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen önnek is a beszámolót, mondja az elnök. 38-as következik. M.K. asszony, aki szeretné az anonimitását megőrizni.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 El kellett hagynom Dániát azért, hogy megvédjem. Nem jó hangminőség, mondja a magyar tolmat sajnos. Egy szóval el kellett hagynom Dániát lábbal tiporták a jogainkat. A Dán hatóságok figyelmen kívül hagyták mind a szakértők aggájait, mind a film segítségére való kérelmét. 2010-ben letartóztattak, amikor édesanyámat látogattam meg a kórházban, és a, engem gyermek rablásért tartóztattak le, a fiamat pedig teljes egészében egy gyermeknevelő intézetbe tették. Kiderült, hogy a felügyeleti jogot a férjemnek ítélték, volt férjemnek, anélkül, hogy én tudtam volna. Most pedig már több mint két éve egy nevelőintézetben él, és nem, kap, nem készítettek diagnózist róla. teljesen elszigetelődött a családjától, a szociális hálójától és tőlem édesanyjától. Nem is látogathattam meg. Öm, szeretett nagymamája pedig úgy halt meg, hogy semmilyen kapcsolata nem volt élete utolsó évében a szeretett unokájával. Ebben az otthonban lakik, de soha nem kapott krízis tanácsadást és semmilyen támogatást sem a rendőrség. Pedig nem indított el eljárást annak ellenére, hogy a fiam többször világos bejelentést tette. A ügyvédem kiderítette, hogy bizonyítékokat tüntettek el az eljáró hatóságokkal, pedig ezek segítettek volna nekünk. Minden lehetőséget kimerítettem Dániában, éppen ezért kérem, hogy segítsenek jogom érvényesítésében, és haj, hallattassék meg gyermekem hangja is. felszeretném olvasni fiam legutolsó levelét, melyet a hatóságoknak ér. Nem akarom apámat többé látni. Nem szeretem, mert nem szeret azt, azt amit csinál. Nem akarok többé a házába menni. Félek tőle, nem beszéljenek neki erről a levéről, mert ismét dühöngene velem ott akarok vani, maradni, ahol vagyok, de az majmámat szeretném uh, látni. Nem akarom apámat többé látni, nem akarom jobban megismerni, nem akarnék a házába menni soha többet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. No, this is too much, I think it's a... Azt hiszem, hogy ez aztán tényleg nagyon sok. Hát ez egy, ez egy igazán megrendítő és felkavaró nap és a 40-es napirendi pontról egy másik videót is megnézünk most. Itt az előadó, illetve a petíció benyújtója uh, névtelen szeretne maradni.